Dzień dobry, witam koleżanki i koledzy, kolegów. Jó reggelt kívánok mindenkinek, mindenkit szeretettel üdvözlök, kedves kollégák. Megnyitom az ülést. Első pontunk a napirenden a közös vita a 2012. évi költségvetés.